So, meine Damen und Herren, wir fahren fort. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, folytassuk a munkát. A tegnapi ülési jegyzőkönyv és az elfogadott szövegek rendelkezésre állnak. Van-e kifogás ezekkel szemben? Nincsen. Ez esetben a jegy